Magdalena Alvarez asszony arról tájékoztatott, hogy megválasztották az Európai Beruházási Bank alelnökévé, mivel ez a poszt összeegyeztetetlen a parlamenti mandátumával, ezért 2010. július 16-ától az ő helyét ezennel szabadnak nyilvánítom az ő parlamenti képviselősége ezzel a dátummal tehát megszűnik július 16-ától. Tájékoztatom önöket, hogy a hármas szabály, hármas négyes bekezdés alapján